lista végére értünk. Köszönöm a biztos úrnak, aki itt maradt a vita végéig. Holnap aztán folytatódik 8 óra 30-tól 11.30-ig, aztán 11.30-tól 13.30-ig a megbeszélés. A napi rendet láthatják, találják az Európai Parlament honlapján, és lezárom az ülést. Jó éjszakát kívánok, köszönöm mindenkinek, köszönöm Tomás.